Okay, then we open up uh, the meeting. Akkor elkezdjük az ülést, illetve folytatjuk az ülést. A tízes napi rendi pontnál tartunk. Ez pedig javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanácsi Határozat módosításáról szóló Európai Parlament és Tanácsi Határozatra szavazás. Nem tart ez olyan sokáig, mindenkinél ott a szavazókártya, mindenki készen áll, akkor megnyitom a szavazást. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást elektronikus módon. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es, megnyitom, mármint a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 12-13 okofogyottá vált, 20 os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 4-es módosító. Itt tömbben szavazunk, tehát a 4-esről és az 5-ösről együtt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Preambulum bekezdések. Hatos preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. hetes módosító, tehát módosító, hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 8-os, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az egész véleménytervezetről. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 igen, és három tartózkodás mellett elfogadtuk a véleményt. Thank you. Uh, and that was the only... Köszönöm szépen, ez volt az egyetlen szavazás máram. Nyugodtan maradhatnak, nem kell azonnal szétszéledni, izgalmas témák következnek. 11-es és 12-es rendi pont. Jegyzőkönyv a Szenegáli Köztársaság és az Európai Unió közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról, és a jegyzőkönyvről is tárgyalunk. Kérem, kérem, mindenki maradjon csendben az Európai Unió egy sor halászati partnerségi megállapodást kötött meg, mint tudják. A halászati partnerségi megállapodások többek között Szenegállal kötöttük meg, ez 2014. novemberében lépett hatályban, a kiegészítő jegyzőkönyv pedig 2019. novemberében járt le. Az Európai Bizottság tárgyalásokat folytatott annak érdekében, hogy egy új öt éves jegyzőkönyvet fogadjunk el, és én most pedig kíváncsian várom, hogy előadunk Beata Kampa beszámoljon enne, erről a dossziéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem fogom bemutatni ezt a témát, hiszen a megállapodás történetéről már mindent álmodott elnök úr. Csupán azt szeretném mondani, hogy a jegyzőkönyv célja az, hogy biztosítsuk, hogy az EU és a szenegáli köztársaság együttműködhessenek abban, hogy előbbre vigyék a fenntartható halászat ügyét, és megakadályozzák a túlhalászást, illetve lehetővé tegyék az EU halászhajóknak, hogy Szenegál vizein halászanak, és egyben támogassuk a halászati ágazatot Szenegálban. Megkaptuk az engedélyt arra, hogy az EU halászhajók behajózzanak és halásszanak a szenegáli vizeken, a legújabb kutatási eredményeket figyelembe véve, és természetesen az Atlanti Tonhal védelméről szóló Nemzetközi Bizottság az ICCAT ajánlásai figyelembevételével. 2019-ben a tárgyalások során kihangsúlyozták, hogy a tonhal halászati ágazatnak komoly érdekében áll az Európai Unióban, hogy halászhasson a szenegáli vizeken. Viszont cserében meg az régió halászati menedzsmentjét javíthatjuk és segíthetjük. Egy független szakvéleményen alapszik ez a jegyzőkönyv, amely minden gazdasági szereplővel és a civil társadalom képviselőivel való tárgyalás során jött létre. Mint tudják, referenciális kvótákat használ egy ilyen megállapodás, és csökkentettük. ezer tonna tonhal kihalaszására van engedélyünk ezer helyett, és ezer ember, és 70 ezer tonna hek kihalászására van lehetőségünk. Tőkehal kihalászására van lehetőségünk. Fontos, hogy fellépjünk az engedély nélkül és nem szabályozott halászat ellen, és elkerüljük a védett állatok kifogását a vízből, emlősök vagy madarakról van szó. Az a cél, hogy a hálókkal ne halasszunk ki olyan lényeket a tengerből, akiket nem akarunk kihalászni, így kell végrehajtani műveleteket. Ezek az intézkedések az egyes tudományos tanácsadók szerepét is megerősítik a halászati intézkedések során. Mit jelent ez? Azt, hogy minden halászhajó, aki behajózhat a szenegáli vizekre, ezekre kiterjed a nyomon követő monitoring rendszer. 1 millió 700 ezer eurót fizetünk évente, és ez évi 800 ezer eurót jelent a állományokhoz való hozzáférésért, ezt fizetjük Szenegálnak, és 500 ezer eurót pedig a szenegáli halászati ágazat támogatására fordítunk, amely az előző megállapodás megáll- megkötés óta 20%-kal nőtt. Hangsúlyozni szeretném, hogy a halászati ágazat kulcs szerepet játszik Szenegál um, életében, az állati tak fehérje uh, alapvető uh, forrása a hal, és hozzájárul a halászat a gazdaság működéséhez, mi több a GDP 3,2%-át teszi ki, és 600 ezer munkahelyet teremt a halászat Szenegálban közvetlen közvetlen vagy közvetett módon. Ugyanakkor az illegális halászat és a túlhalászás jelensége veszélyezteti a halálományokat és ezt a tevékenységet. Az IUU Index 2019-ben azt mutatja, hogy Szenegál a 38 afrikai ország közül a 27. helyen áll csupán, és 152 ország közül a 78. helyen áll a világ listában. A halászat és a halálományok fenntartható működtetése abszolút prioritással rendelkezik Szenegálban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a prioritásokat, az alábbi prioritásokat támogatnunk érdemes. Egyrészt támogassuk a fenntartható halászatot Szenegálban, különösen a helyi és kisléptékű halászatokat, halászvállalkozásokat másodszorban. A monitoring ellenőrzés és felügyelethez való hozzáférést javítsuk, így ö, akadályozva meg az illegális halászatot és a túlhalászatot, helyezünk külön hangsúlyt a zászló, a lobogó szerinti tagállam ö, szabályaira. Harmadsorban erősítsük meg a tudományos kapacitásokat annak érdekében, hogy az állományokról szerzett adatokat megbízhatóbbá tegyük. Ez a megállapodás hozzá fog járulni ahhoz, hogy a fenntartható halászat elterjedjen Szenegálban, és ez pedig mindkét fél érdekeit szolgálja. Nos, elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy következtetésképpen azt mondhatom, hogy támogassuk ezt a jegyzőkönyvet. Köszönöm szépen. Uh, thank you so much for our, uh, from our... Köszönöm szépen, köszönöm az előadónknak, amit mondott, megadom az árnyék előadóknak a szót, illetve azoknak, akik helyettesítik az árnyék előadókat az egyes frakciók nevében. A néppárt nevében Hölvényi György az árnyék előadó, de hát nincs itt, úgyhogy nem is adom meg neki a szót. Carlos Zurinyó az SND nevében, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy Nyugat-Afrika um, a halállományok tekintetében az egyik leggazdagabb a világon. Mauritania, Szenegál, Zöldfoki szigetek, Sierra Leona, Leone egy fontos halászati régiót képviselnek, és a világ halfogásainak egy ötödét itt bonyolítják le, nagyon gazdagok a halász, halálamanyok. A halászati megállapodás Szen, Szenegállal 2019-ben került, 2014-ben került megkötésre, múlt novemb, év novemberében került meghosszabbításra, 1 millió 700 ezer euró kifizetést biztosít ez a halászati ágazat támogatására. A halászat a fiataloknak és a nőknek is munkahelyet teremt ezen a területen, és fontos, hogy az ágazatot megőrizzük. Az is nagyon fontos, hogy a szenegáliek ugyanakkor nagy tudással rendelkeznek a halászat területén, sokszor külföldi halászhajókon is dolgoznak. Abszolút fontos, hogy a jó halászati gyakorlatokat támogassuk, a halászhajók ellenőrzését biztosítsuk Szenegálban, Másrészt az is fontos, hogy Szenegál a tárgyaló partnerét, az Európai Uniót támogassa, tájékoztassa a helyzetről, és megakadályozza a túlhalászási jelenségét. A halászat fontos ágazatot jelent, az úgynevezett kék gazdaság nem csak a halászatból, hanem a turizmusból is áll, és ennek a halászat fontos elemét jelenti, támogatásra érdemes ez a jelenség, támogassuk, köszönöm. Thank you, uh, from... Köszönöm a Rinyú nevében Katrin Sabó, de Charles Görens kér szót tessék. Pour moi, mission impossible parce que la... A halászathoz nem értek, bevallom. Sabó asszony kezembe nyomott egy oldalnyi szöveget, ezt kell most felolvasnom. De jelzem, hogy Sabó asszony beszél az én hangomon aggasztó halászati ágazat jelenti, jelensége, és nagyon sok kis halfaj került veszélybe, amelyeket túlhalásznak és hal lisztet készítenek belőlük. Ez a tendencia ellentmond a felelősség teljes halászatról szóló viselkedési kódexnek, és meg kell akadályozni, hogy az emberi fogyasztásra alkalmas halakból hallisztet készítsenek. Nincsen tisztább proteinforrás, mint a hal, e, a helyi lakosságnak ráadásul pedig megélhetést is biztosít, ezért a fenntartható gazdálkodás feltételeit biztosítani kell. A megállapodás hozzájárul ahhoz, hogy megakadályozzuk az illegális halászatot, és így a megállapodás a halászati szereplők javára válik. Fontos, hogy a kutatóintézet idevágó jelentését is figyelembe vegyük. Fontos, hogy a nyomon követést végrehajtsuk, és Sabó asszony azt is arra is megkért, hogy kihangsúlyozzam, hogy szükséges, hogy a állományokat megújítsuk. Láthatják, minden probléma nélkül elmondtam, amit mondani akart, és köszönöm a figyelmüket. Mi köszönjük neked, Charles. Azt hiszem, hogy nagyon jó szinkrohang voltál. Az ID nevében Dominik Bilt, akit nem látok, a zöldek nevében, ő sincs itt. Rossz, tessék. Hát én szólalok fel Bruno a nevében. Az az állategészség és az élelmiszerbiztonság szempontja nagyon fontos. Az Európai Uniónak aktív szerepet kell játszani a regionális halászat támogatásában, hiszen itt a külföldi flották együtt halásznak a nemzeti halászhajókkal. Fontos, hogy az állományokat igazságosan osztozanak meg. Nagyon fontos, hogy a part mentén lakó lakosság gazdasági és kulturális érdekeit figyelembe vegyük az ilyen megállapodás során. A halászati megállapodások külön kihangsúlyozzák a helyi halászat szerepének eh, megőrzését. Köszönöm. Köszönöm a, a GUA nevében Olbiri képviselő nincs itt, úgyhogy most megadom a bizottság képviselőjének a szót. Anything to add from the commission? Kérdezem, a bizottságnak van valami mondandója? Nem, nincs semmi hozzátenni valunk, így másnap én pont miatt vagyunk itt. Rendben van. Köszönjük, záró észrevételek. Beálltak Kampa részében, nem, Bark Tarabella kérsz, hogy tessék. Semmi gond, elnök úr. Én sem vagyok egy halászati szakértő, de látom, hogy az Európai Uniós halászhajók és a kis vagy artizanál halászati hajók közötti konkurencia problémát jelent. A kis kézműves halászhajók nehezebben férnek hozzá a forrásokhoz, nem bírják a technológiai versenyt, pedig ugyanazon zónában halásznak, mint a nemzetközi nagy halászflották. A konkurenciát úgy kell kialakítani, hogy a helyi halászok ne kerüljenek hátrányba az ipari halászhajókkal szemben, ráadásul meg kell akadályozni a csalást, meg kell őrizni a kézműves halászat hagyományát a zónában. <clears throat> és meg kell akadályozni, hogy összeütközések jöjjenek létre, a halászat biztonságát tehát meg kell teremteni, Mauritania terül vizeiben már voltak konfliktusok a helyi és az Európai Uniós halászhajók között. Ez a megállapodás hozzájárul hatna ahhoz, hogy a helyi halászokat helyzetbe hagyjuk, de nem eléggé nyomatékkal van kihangsúlyozva a kézműves halászok szerepe. Ezért ezt még érdemes volna kihangsúlyozni a jelentésben, ahogy Katrin Sabó Charles Görenc hangján kihangsúlyozta, botrányos, hogy az emberi fogyasztásra alkalmas halakat hallisztnek dolgozzák föl, itt fellépés, fel kell lépnünk, hogy ezt megakadályozzuk hiszen a helyi lakosság számára a legfontosabb élelmiszerforrás a hal. Megfelelő adekvát intézkedéseket kell meghozni, hogy biztosítsuk a helyi halászatot, megőrizzük a halálományt, és megakadályozzuk, hogy a külföldi, azaz Európai Uniós halászhajók konfliktusba kerüljenek a helyi halászokkal. Ez a hal jelenti a legfontosabb fehérje forrást a helyi lakosságnak, éppen ezért nagyon fontos, hogy a kisléptékű vagy kézműves halászat szempontjait figyelembe vegyük. És persze ez egy kérdés volt, amelyet a bizottsághoz intéztem, még ha nincsenek is itt. Köszönjük szépen! Beáta, nem tudom, van-e záró észrevétele? Vagy a bizottság? Hát a bizottságnak már megadtam a szót. Nincs itt a bizottság részéről felelős. Hát akkor lezárom én a vitát. A módosítók benyújtásának határideje február 26-a 5 óra, és a 10, március 18-19-i deve ülésünkön fogunk szavazni a jelentésről. Most pedig egy kicsit korán van, Úgyhogy azt gondolom, hogy már is folytathatjuk a következő napi pont tárgyalását. A Költségvetési Szakbizottság előadóját várjuk, próbáljuk elérni, de azt hiszem, hogy mégis csak elkezdhetjük a vitát. Megtartom a bevezetőt, utána Charles Görensnek, a saját előadónknak adom meg a szót, aztán az árnyék jelentéstevők kapnak szót, és akkor meglátjuk, hol állunk időben a EU fejlesztési támogatás és humanitárius támogatásának fele az EU-s évi költségvetésből származik, a többi az Európai Fejlesztési Alapból, illetve a bizottság saját forrásaiból, költségvetéséből származik. E, e, erről a parlament nem dönt. A bizottság jelenleg a költségvetési tervezetet készíti elő, és idén júniusában tervezi előtervezetet, terjeszti terjezetet. A tanács nyáron, a parlament ősszel dönt erről, a Költségvetési Szakbizottság, az Illetéki Szakbizottság, Pierre Lalter út az SZND nevében jelölték ki előadónak a költségvetés harmadik fejezete ér felelő. Ez az a rész, amelyet a bizottság hajt vétre. Más szakbizottsághoz hasonlóan a mi szakbizottságunk is segít majd a parlament végleges álláspontjának kidolgozásában, amelyet a DEVE dolgoz ki, utána majd a bucshoz kerül, ezután a plenáris dönt majd erről. Charles Gürenz, a szakbizottságunk előadója, ő egy nem jogalkotói állásfoglalás kidolgozásához készít tehát egy véleményt a 2021-es költségvetés tekintetében. 2020. szeptemberében öm, fogunk szavazni erről, és öm, eddig lehet majd a módosítókat benyújtani, és ekkor is szavazunk majd egy szakbizottság ülésén. Egy öm, első véleményt fogalmazunk meg egy költségvetési szakbizottságnak nyújtott levélben, amelyben a trialógusról szóló mandátum is szerepel. A mandátum helyett sokkal inkább egy jelentést fogadunk majd el az iránymutatásokról, az éves költségvetés iránymutatásáról, mégpedig ők hogy specializált szakbizottságok hozzájárulhatnak a saját területükön az iránymutatásokhoz. Az iránymutatások jelentik a legjobb formát ahhoz, hogy minden egyes szakbizottság hallathassa a véleményét, és így a parlament átfogó politikai iránymutatást adhat a közös állásfoglalásával a költségvetés kialakulásához. A guideline-okat ról március 30-án szavaz a Költségvetési Szakbizottság, ezért a mi szakbizottságunk 2020. március 18-án szavaz a guideline-okról, azért, hogy ezeket a büdzs szakbizottság még figyelembe vehessem. Ennyit bevezetőként, és persze kíváncsian várom a saját előadunk előadóját, és remélem, hogy utána megérkezik az budget elődő, és most pedig Sársz kapszót. Köszönöm szépen, nagyon rövide foghatom magamat, hiszen semmi mondandóm nincsen. Elmondom, hogy miért nincsen. Emlékeztetek arra, hogy az Európai Parlament költségvetési eljárása más, mint a tagállamoké. A tagállamokban döntenek a bevételekről és a kiadásokról. Az Európai ö, Parlamentben pedig a bevételekről nem tudunk dönteni, erről az állam és kormány fog dönteni, kizárólag vámbevételekről lehet dönteni. A kiadásokról azonban van mit mondanunk, ehhez hozzászólhatunk, sőt, hatáskörünkben is áll, hiszen a tanácssal társjogalkotók vagyunk. Az előző témára visszautalok a halászatra, Például a halászati megállapodások finanszírozásához pénzre van szükség. Honnan van a pénz? Hát talán péntek éjjel már tudjuk, az európai csúcs talán megállapodásra jut az MFF-ről, a több éves pénzügyi tervről. Meglátjuk, hogy létrejön-e majd egy masterplan, tudjuk-e majd a keretszámokat, de egyelőre még nem jött létre a politikai megállapodás hiszen a számokról megy a kötélhúzás az Európai Tanács keretein belül, és általában a legkisebb GDP országok jelentik a legnagyobb akadályokat, nem mindig vagyunk büszkék ezekre a politikai csatározásokra, azt kell, hogy mondjam. Sajnos ez van. Mit lehet tenni? Hát adjunk lendületet az úgynak, az NDICI-ról cserélünk itt eszmét. Az NDICI-t már 2019 márciusában elfogadták, mi pedig a trialógusban a bizottsággal és a parlament és a, a tanácssal háromoldalú tárgyalásokban tárgyaljuk meg a keretszámokat. Általános kérdésről van szó, a költségvetés voltak éppen egy hatalmas szolidaritási művelet, és jelentősen hozzájárul a fejlesztés céljának megvalósulásához, illetve a szegénység elleni harchoz is. Szükségünk van tehát a szolidaritásra, amely úgy is testet ölt és manifestálódik, hogy a legszegényebbeket segítjük meg a költségvetési forrásokkal. Még egy pontot engedjenek meg, hogy kiemeljek, ez pedig a finanszírozás szintje. A fejlesztésre mennyi pénz jut. Az elmúlt évtizedekben komoly elkötelezettséget vállaltunk az Egyesült Királyság kilépésével. Egy fontos befizetőt veszítettünk el, Úgyhogy át kell alakítanunk a költségvetést, és persze itt a parlamentnek és a tanácsnak is még feladata van. Hát ennyit tudok mondani. Azok, akik az európai integrációt akadályozzák meg, azok akadályozzák meg a költségvetés végleges személynek kialakítását, és akadályozzák meg az NDICI jobb működtetését. Kíváncsian várom, hogy a bizottság mit fog mondani, de én egyébként ezt a tervezetet, a költségvetésre vonatkozó iránymutatások harmadik szakaszát pozitívan nézem, és nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Fejlesztési Alap költségvetésbe vétele megtörténik. Ez egy jó hír, már régóta kérjük a parlament részéről, hogy ez történjen, és ilyen módon befolyást nyerünk az európai fejlesztési alap kialakításában. A múltban csak megkülönböztetett megfigyelők voltunk, de a bizottság hajtotta végre a fejlesztési alap forrásainak elköltését. Most pedig már a költségvetési számok kialakításába is beleszólunk. Hogyha az információim nem csalnak, akkor ez mégiscsak egy nagyon jó hír. Köszönöm a figyelmüket. Uh, thank you. Uh... Köszönjük szépen. Akkor most az árnyék jelentés tevők következnek az EPP részéről Hildegárd Bentele. Hát azt hiszem, jelen pillanatban nincs igazán hozzáfűzni valom, talán csak az utolsó ponthoz mondanék valamit. Én is örülnék ennek a jó hírnek, de én a háttérbeszélgetésekből azt hallottam, hogy az EDF-et ki lehetne újra venni, annak érdekében, hogy visszatérhessünk a megfelelő százalékos arányra. Azt hiszem, ezzel számolnunk kell. De ez esetben el kellene gondolkodnunk azon, hogy milyen más lehetőség lenne befolyásolni a pénzek elosztását esetleg a tagállami parlamentekkel együtt. Örülnék, hogyha számolhatnánk ezzel a pozitív fejleménnyel, de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez így is lesz. Ennyit az általános eszmecseréhez, és még lenne egy második megjegyzésem is, ugyanis a szakpolitikai koherencia jelentéstevője vagyok, és mint olyan, talán érdemes lenne a szövegben megemlíteni azt is, hogy erre az elvre a költségvetés szempontjából is, ehhez az elvhez a költségvetés szempontjából is ragaszkodunk. Köszönöm. Köszönjük szépen az SND részéről Monika González. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban egyetértek azzal, ami a jelentéstevőtől elhangzott. Én azt gondolom, hogy az Európai Parlament pozícióját 2019 márciusában fogadtuk el, és most az a kérdés, hogy legyen-e olyan módosítás, amely miatt megnyílhat ez a téma az Európai Tanácson belül. Számomra úgy tűnik, hogy ami minket a frakciónk részéről aggaszt, az az, az a prioritás, amely szerint az összes támogatást arra összpontosítsák, hogy az előrehaladást támogassuk. Nem szabad, hogy ez az átmeneti támogatást, illetve együttműködést, amit az elmúlt években folytattunk, ezeket ezt alássuk, hiszen a közepes jövedelmű országokat nem szabad büntetnünk, amelyeknek javultak a mutatói, tehát hogy ne a GDP legyen az egyetlen mutató, amelyet használunk. Azt gondolom, hogy nagyon sok tanulmány van, ami arra vonatkozik, hogy a fejlődést, a fejlesztést hogyan lehet jobban megragadni. Csillében például nagyon komoly társadalmi válság alakult ki, közepes jövedelmi országnak minősül, ugyanakkor viszont óriási válságot él meg ez az ország. Tehát azok a pontok, amelyeket a DEVE e vélemény formájában beterjesztünk, az e, átmeneti együttműködést támogatását jelzik, illetve a földrajzi területen belül nagyon fontos, hogy Latin Amerika ne veszítsen forrásokat a világ más régióival szemben. És természetesen módosításokat fogunk beterjeszteni a frakciónk nevében, és egyeztünk Görenc annak érdekében, hogy figyelembe vegye majd a zárószavazáson ezeket a módosítókat. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Az ID frakció részéről Dominik Bél, de ő nincs itt. Erik Márkárt az zöldek részéről szintén nincs itt. EKR, Beata Kempa, nincs mondani valója. Gue Miguel Orbán, szintén nincs itt. Van-e még valakinek kérdése? Úgy látom, nincs. És a költségvetési jelentés tevő sincs itt, hát ez van. Nyilván, hogyha valakinek van kérdése hozzá, akkor azt majd további, továbbítjuk hozzá. Akkor most megadom a jelentéstevőnek, hogy zárja le a vitát. Oui, conclusion vite faite, parce qu'il y a eu... Elég korlátok, korlátozott az érdeklődés, de köszönöm Bentley és González asszonynak, amit mondtak. Bentley asszony egy olyan kérdést vetett fel, amely nagyon fontos, mégpedig az Európai Fejlesztési Alap költségvetés alávonásának kérdését. De persze nem szabad, hogy ezzel csökkentsék a költségvetési számokat mondván, hogy kiszervezik az európai költségvetésből. Egy százalék, körülbelül egy ot fizet be a nemzeti költségvetésből a GDP egy át az Európai Unióban minden tagállam. Ehhez X-et kellene hozzáadni, az X pedig az Európai Fejlesztési Alap költségvetése volna. A bizottság idáig ezt egy fejlesztési alapként működtette, fontos, hogy ebből költségvetési tétel legyen. Úgy gondolom, hogy nem jelent problémát, hogy azt mondjuk, hogy a költségvetési keretszámokról megállapodás jött létre, de hát a fejlesztési alap kérdés finanszírozását különítsük el, illetve adjuk hozzá a költségvetés keretszámaihoz. Így tudunk koherensen fellépni a fejlesztési politikában. És aztán van egy személyes észrevételem. Sokszor beszélünk arról, hogy legyen már végre koherens a fejlesztési politikánk, és ehhez pedig arra van szükség, hogy egy megfelelő arbitrázs vagy vitarendezési intézményt hozzunk létre, amely a különböző ezen a területen jelentkező konfliktusokat kezeli vagy a bizottságon belül, vagy pedig a bizottságon kívül fontos, hogy a szolgálatok közötti súrolódások, vélemény, vélemény eltéréseket kezelni tudjam ez az intézmény. Ez az új arbitráló, közvetítő intézmény. Voltak éppen ennyit akarnék mondani Benteli asszony által az, amit pedig González asszony mondott, ő ugye a latin-amerikai társadalmak igazságtalan berendezkedéséről beszélt. Valóban ez a valóság, de hát persze látni kell, hogy határokba ütközünk, és a differenciált megközelítés elvét alkalmazzuk. Itt a devében már sokszor megvitattuk ezt az elvet. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a kedvezményezettek listáját figy- meg kell vizsgálni, és meg kell vizsgálni, hogy kik kedvezményezettek a latin-amerikai országokban, kik dolgoznak a szegénység ellen, a szegénység felszámolása mellett. És látni kell, hogy a közvetítők milyen szerepet játszanak, hiszen meg kell akadályozni, hogy a közvetítőknél maradjon a pénz. Milyen alternatívát látok? Egyrészt úgy gondolom, hogy egy háromszög alakú együttműködés elképzelhető a bizottság ne fordítson hátat ezeknek az országoknak, hanem sokkal inkább szolgáltatóként lépjen fel. Dolgozzanak ki mondjuk egy projektet, mi fizetünk, mi átutaljuk a pénzt, ők, a közvetítők a szaktudásukat, energiájukat, know-howjukat felhasználják a projekt kialakítására, és a kedvezményezet pedig a kedvezményezett. Ezzel a háromszög alapú rendszerrel lehetne egy alternatíváját kialakítani a mai rendszernek. Másodszorban. Az egyenlőtlenségek csökkentéséről. Úgy gondolom, hát én liberális politikus vagyok, ön szocialista. Már több évtizede mondtam, hogy liberálisként azt kell biztosítani. Azt gondolom, hogy a fejleszt, fejlődő országokban ki kell alakítani a biztosítás rendszerét. Minden tanulmány azt bizonyítja, hogy egy állami egészségbiztosítási rendszer sokkal többe kerül, mint egy piaci alapú egészségbiztosítási rendszer. Ezt érdemes figyelembe venni a fejlesztési politika területén is. Minden partner országnak tehát egy intézkedésre tehetünk javaslatot, hogyha véget akarnak vetni a szociális dömpingnek például, akkor tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minden állampolgár a világon egy szociális háló általi biztonsághoz férjen hozzá. Viszont a bizottság nem tesz ez irányba lépéseket, Mit veszíthetünk, hogyha tesszük ezt az intézkedést, semmit sem veszítünk, de azok az országok, akik rászorulnak a biztosításra nyernének ebből a döntésből, és ezzel jelentős lendületet adhatnánk az igazságtalanság felszámolásának, felszámolásához. González asszonynak válaszolok még mindig, az átalakulást támogathatjuk ezzel az intézkedéssel, akkor persze, hogyha a bizottság a differenciáció elvének jövendőbeli alkalmazását ilyen módon veszi figyelembe. Köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy a tanács a mi bölcs javaslatainkat megfontolja és komolyan veszi. Oké. Okay. Uh... Eh, Rendben. Akkor megpróbáljuk megszervezni magunkat. Jól tudom, hogy az Európai Bizottság részéről most itt van valaki, mert ha igen, akkor szólhatnának akár a költségvetési témához is, hogyha van mondani valójuk. Sajnos mikrofon nélkül történik a hozzászólás, a tolmácsok nem hallják. Hát akkor miért nem talán csináltak úgy, mint Sabó asszony, aki talált egy nagyszerű szinkrohangot magának? We have a look if, he, if he's on the phone outside, otherwise we have... Jó, hát megnézzük, hogy odakén van-e az illető, lehet, hogy éppen telefonál. Okay. Président, franchement, la Commission ne peut guère dire plus, Hein? Hát ez elvesztegetett időm. A bizottságnak jönnie kellett volna. So, okay, yes, because we had the opportunity, we have some time. We we'll give the floor to the commission. Jó, hát akkor most megadjuk a bizottságnak a szót, mivel van egy kis időnk, tessék. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Azt hiszem, egy kicsit későn érkeztünk. Tekintettel arra, hogy hogyan alakult a vita, minden esetre, ami a 2021-es költségvetést illeti, jelen pillanatban nem tudok igazán sok információt megosztani önökkel, hiszen tudjuk, hogy hogyan néz ki a menetrend, hogyan néz ki a naptár. Lehet, hogy az idei évben még egy kicsit csúszik is a szokásoshoz képest a költségvetés elő, elfogadása, mert az új MFF első költségvetéséről van szó. Az új menetrend szerint nyár előtt fogja az Európai Bizottság elfogadni a költségvetést, úgyhogy most még egy nagyon korai szakaszban járunk, még a szolgálatok szintjén is egyelőre az információk konszolidálásánál tartunk. Az Európai Bizottság javaslatáról zajlanak jelen pillanatban az egyeztetések, csak is erre tudok hivatkozni, de nyilvánvalóan alakulni fog még a tervezet, tekintettel a jogalkotási javaslattal kapcsolatos egyeztetésekre. Úgyhogy részleteket nem tudok most ismertetni, mert az előkészületek legelején járunk, ahogyan mondtam. Egy későbbi időpontban talán majd visszatérhetünk a részletkérdésekre, amikor már remélhetőleg előre haladottabb lesz a tervezet előharadottabb lesz a helyzet. Ha van konkrét kérdésük, akkor természetesen szívesen válaszolok, ha tudok. Nagyon szívesen rendelkezésre állok, de meg kell önöket kérnem, hogyha van kérdésük, akkor azt ismételjék meg. Charles Gerns. Nincsen nekünk problémánk a bizottsággal ebben a fázisban. Mi is várjuk a tanácstól az eredményeket. Egyre inkább, egyre kevésbé tudjuk, hogy mi történik, és tudjuk, hogy kik azok, akik hajlandó, akik nem hajlandók többet fizetni az európai költségvetésbe, sőt csökkenteni akarják a befizetéseiket. Mit akarok ezzel mondani? Nos, azt, hogy meg kell változtatnunk a tanács irányában való hozzáállásunkat. Meg kell hívnunk a tanácsot, vagy legalábbis a tagállamokat, akik nem hajlandók a kötelezettségeiknek eleget tenni, és meg kell magyarázniuk nekünk, a szakbizottságnak, hogy miért nem sikerül a 0,7%-ot elérni a fejlesztési költségvetés területén. Két konferenciát tartottunk az Európai Unió finanszírozásáról, és minden tagállam részt vett, és mindnyáján felsorokoztak a tanácsi következtetések mögött, a, illetve a fejlesztési miniszterek tanácsának következtetései mögött. Aztán 2015-ben a, megújították az ígéreteket, és nem történt semmi. Lehet most 2045-ig erő, erősítjük meg, újítjuk meg az ígéreteinket, de hát az a fontos, hogy betartsuk, amit ígérünk. És dolgozunk együtt a nemzeti parlamentekkel e kérdésben, hogy nyomást gyakoroljunk a tagállamokra. A 27 tagállam pénzügyminisztériumához forduljunk, megkérdezve, hogy miért nem tartották be egész a mai napig az ígéreteiket. Nem tudom, hogy milyen más úton járhatnánk, ez tűnik egyedül járhatónak. Please. Tessék, parancsoljon. Egy kérdésem lenne a bizottság képviselőjéhez. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy milyen kemény a helyzet a tanácsban, és hogy milyen tehetetlennek érezzük magunkat az Európai Parlament részéről, hogy meggyőzzük a tanácsot arra, hogy változtassa meg a költségvetést, és hogy legyen szolidárisabb a DEVE véleményével összhangban. Ön mit gondol arról, hogy a tagállamok együttműködési, illetve fejlesztési ügynökségei hogyan tudják befolyásolni a döntést az Európai Tanácsban, tehát mondjuk a német vagy a spanyol fejlesztési ügynökség hogyan tudja befolyásolni ezt a döntést. Lehet, hogy nem helyes ez a kérdés, de új képviselő vagyok itt az Európai Parlamentben, és még egyelőre nem tudom pontosan, hogyan működik együtt a három nagy intézmény. Thank you. Commission, please. Köszönöm szépen, bizottság. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, de nem igazán tudok mit mondani a kérdésére. Ami az első hozzászólást illeti, az Európai Bizottság részéről teljesen legitim az önkérdése, véleményünk szerint, ugyanis a bizottsági javaslat, ami az NDC-t illeti, egy bizonyos szintű ambíciót célzott meg. Nyilván szerettük volna ezen a szinten tartani az ambíciókat, és tudjuk, hogy az önök támogatására számíthatunk, de jelen pillanatban a tanácson belül zajlanak a tárgyalások, és meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. Mi a magunk részéről, a bizottság részéről készen állunk betölteni a nekünk szánt szerepet. Teljesen egyértelmű, hogy mi milyen szintű ambíciót szeretnénk végeredményként látni, de nyilván nagyon fontos, hogy kompromisszumra jussunk a tanácssal is. De mi nyitottak vagyunk mindenre, és készen állunk arra, hogy mindenki véleményét figyelme, figyelembe vegyük, hogy a végeredmény a jogalkotási javaslathoz a lehető legközelebb álljon majd. Ami a sürgősségi terveket illeti, szinte napi szinten együttműködünk az illetékes kollégákkal. Együttműködünk az illetékes tagállami hatóságokkal is, de hát egy dolog a hatóság, és egy másik dolog a miniszteri szint, Ugye tudjuk, a miniszterek azok, akik tárgyalnak a költségvetésről, ezért nem tudok teljesen egyértelmű választ adni arra, hogy a végső döntésre gyakorolt hatás pontosan hogyan is néz majd ki. Nyilvánvalóan a tagállami hatóságok is szereplők ebben a folyamatban, de hogy mennyire tudnak befolyást gyakorolni, azt nem igazán tudom megmondani. De persze, velük is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, hiszen ők is a munkánk, a napi munkánk részét képezik. Okay, thank you. Uh, I think we're done. Köszönöm szépen. Akkor azt hiszem, ezt a napi rendi pontot is lezárhatjuk. Próbálunk hatékonyak lenni, és próbáljuk a lehető leghatékonyabban lebonyolítani ezt a mai ülésünket. Úgyhogy ezért a titkárságot most meg kell kérdeznem, hogy tudunk-e tovább menni, vagy nem. Ez itt a kérdés. And then we can go on with the next. Akkor áttérhetünk utána a következő napi rendi pontra, ugye? Ez a kérdésem a titkársághoz. Good. Then we start uh, and we go to move on. The... Rendben, akkor megyünk tovább. A Közép-Afrikai Köztársaság számára létrehozott Békó vagyonkezelői alap végrehajtása. A Közép-Afrikai Köztársaság a Human Development Index szerint az egyik legkevésbé fejlett afrikai ország. Egy szárazföldi országról van szó, amelynek az intézményi rendszere instabil, krónikus hiányosságok mutatkoznak meg például az alapvető szociális szolgáltatásokban is. 2013-ban polgárháború volt az országban, utána volt egy alkotmányos népszavazás 2015-ben, amit egy második forduló követett 2016. februárjában a jelenlegi elnök Faszin Aráncs Tolera az egyetlen teljesen demokratikusan megválasztott elnök a régióban. Több tagállam és az Európai Bizottság létrehozta az első EU-s vagyonkezelői alapot, a Bk vagyonkezelői alap néven. A Bk a helyi nyelven egyébként azt jelenti, hogy remény. Franciaország, Németország, Hollandi, Olaszország, Svájc, valamint az EU-s költségvetés járulnak hozzá a vagyonkezelőjél alap fenntartásához. 2019. júliusában járt le ez az alap, meghosszabbították a működését 2020 végéig, a parlamentet, konzul, parlamentet is konzultáltak, és a parlament jóváhagyását adta. Ez volt az első alkalom, hogy a parlamenttel hivatalosan konzultáltak egy vagyonkezelői alapról, és ez a pénz a költségvetési rendeletben bekövetkezett változásoknak volt köszönhető. Folyamatosan nyomon követjük a Közép-Afrikai Köztársaságban a helyzet alakulását. 2018-ban volt egy adhok delegáció, mely ellátogatott az országba, amely megállapította, hogy a vagyonkezelő alap nagyon fontos szerepet tölt be, Norbert Neuser elnökünk is részt vett ezen a delegációs utazáson. Ennek alapján a DEVE közös állásfoglalást fogadott el a Költségvetési Szakbizottsággal 2020-ban. Az MFF jelenlegi finanszírozási időszakának a végéhez érkeztünk, ezzel egybeesik a vagyonkezelői alap végrehajtásának a vége is. A DEVE misszió után két évvel, és tekintettel arra, hogy nem sokára választások lesznek újra az országban, érdemes áttekinteni, hogy a vagyonkezelő alappal mit sikerült elérni, emellett nagyon fontosnak tartjuk megnézni azt is, hogy mik a legfrissebb fejlemények az országban. Francesca de Mavrinak adom meg a szót, aki a DigiDevco-tól érkezett hozzánk. Parancsoljon! Uh, uh, köszönöm szépen, elnök úr, ezt a kitűnő bevezetőt. Tulajdonképpen sok mindent elmondott abból, amit én is szerettem volna elmondani, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy fogadnak minket, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy a BQ vagyonkezelői alap hogy áll. A következő diára rögtön rá is térnék. Tehát gyakorlatilag a közép-afrikai köztársaság kontextusa, illetve az uniós között mi a helyzet, többletérték, eredmények és levont tanulságok. Ez lenne röviden a vázlatom. Igyekszem gyorsan szólni, hiszen megkapták a prezentációt. Azt hiszem, hogy ön már nagyon jó bevezetőt tartott. Ez az egyik legszegényebb országa a világnak. Gyakorlatilag az emberi fejlődési index tekintetében a lista alján szerepel, rengeteg válságot éltek meg. Gyakorlatilag a függetlensége óta, 1960 óta nagyon komoly kormányzati problémák történtek, a természeti erőforrásokkal való visszaélés, gyémántot bányásznak, gyakorlatilag egy eléggé toxikus kombinációt tapasztalhatunk, hasonlóképpen más afrikai országokhoz a természeti erőforrások kezelése tekintetében. 2013-ban volt tulajdonképpen a válság csúcspontja, majd egy átmeneti kormány volt 2014-2015-ben, és valóban 2015-2016-ban demokratikus választásokat tartottak, ahogyan az elnök is mondta, a közép-afrikai régióban ez az egyik legjobb példája a demokratikus átmenetnek. Majd pedig támogattuk a kormányt abban, hogy az első nemzeti fellendülési tervet 2017-2025-ös időszakra vonatkozóan fogadják el. Itt a civil társadalom, a parlament is részt vett abban, hogy kialakítsa az ország jövőképét, de természetesen továbbra is nagyon változékony a helyzet, a terület 80%-a még mindig a fegyveres csoportok kezén van. Volt, Tavaly 2019. februárjában azért némi reményt sugár tapasztalhatunk, amikor sikerült egy béke megállapodást aláírni a 14 fegyveres csoporttal, de még mindig nagyon bizonytalan a helyzet, és különböző hotspotok találhatók az ország észak-keleti részén, még Bangiban és egyébként a közép-afrikai köztársaságban a helyzet továbbra sem megoldott. Itt tulajdonképpen egy kicsit azt szeretném meg, megmutatni, hogy ez a Beko vagyonkezelői alap hol tart, hogyan illeszkedik ebbe a rendszerbe. a vészhelyzet kezelésétől fejlesztésig, Ugye amikor egy válság kitör, akkor azonnal az ECHO-hoz lehet fordulni, a humanitárius irodához, amely a vészhelyzetekben tud beavatkozni, majd ezután pedig a post-emergency, tehát a vészhelyzet utáni időszakban a stabilitási és béke felépítési eszközt kezdjük el használni, ami a stabilizációhoz járul hozzá. Ez az az eszköz, amelyet mediációra is használunk egyébként ahhoz, hogy egy béke megállapodást lehessen kialakítani. Nagyon sok mediációra volt szükség nemzeti, központi, de közösségi szinten egyaránt, ezért ez nagyon fontos eszköz volt. Majd a Beko vagyonkezelői alap, tulajdonképpen ez a vészhelyzet utóvészhelyzet és az EDR, tehát a fejlesztés között van. Tulajdonképpen a BECO az összeköttetést jelenti a fellendülés, a katasztrófa elhárítás és a fejlesztés között. Kérdés az, hogy eléggé rugalmas-e ahhoz, hogy eh, megváltoztassa a területen való beavatkozásokat, függően a helyzet alakulásától, de persze az államnak is szüksége van támogatásra, és a BEKU vagyonkezelői alap pontosan erre törekszik. Az időtartamról már beszéltünk, 2014-ben hozták létre, 5 évre, de meghosszabbítottuk már persze akkoriban, és konzultáltunk a parlamenttel, és kitűnő volt az, hogy a DEVE bizottság is ellátogatott az országba, ezért saját szemeikkel tudták, meg tudták nézni azt, hogy mi az eredménye ennek a vagyonkezelői alapnak, és azt láttuk, hogy a meghosszabbítás sikerült elfogadtatni, ez évvégéig fog ezt tartani. Egy gyors és rugalmas pénzügyi eszköz re van szükség annak érdekében, hogy a közép-afrikai köztársaság szükségleteire tudjunk reagálni. Ugye volt ez a sürgősségi vészhelyzeti reagálásról elmozdultunk a fejlesztés támogatáshoz, ugyanakkor viszont párhuzamosan sőt egyre inkább, ahogyan haladunk előre, a közösségeket is támogatjuk, tehát közvetlen hozzáférés biztosítunk a lakosságnak az egészségügyi szolgáltatásokhoz, mezőgazdaság, az inputokhoz, hogy a megélhetésüket helyre tudják állítani, ugyanakkor viszont az államnak az ellenálló képességét is erősítjük, illetve a megbékélést is támogatjuk, ugye a gender kérdését, a nemi alapú erőszak, a menekültek visszatérése, belső menekültek hazatérése. Ezeket támogatjuk, ezért a megbékélés nagyon fontos. Ami szintén fontos, az az, hogy egy rádiócsatornát is támogatunk, az egyetlen rádiócsatorna, amely e, országos lefedettséggel rendelkezik, és megpróbál nagyon objektíven beszámolni az eseményekről, ugyanis az ilyen jellegű országokban nagyon gyakran külső befolyástól is szenvednek, és egyéb kampányoktól. Ami pedig a kormányzási irányítási oldalt illeti, a vagyonkezelői alap tekintetében két bizottság formájában működünk. Az egyik az operatív bizottság, amely az, ahol a projekteket bemutatjuk, ahol be, megtárgyaljuk az ajánlatokat és döntést hozunk a finanszírozásról, a másik pedig a stratégiai igazgatóság, ami inkább a stratégiai irányvonalakat határozza meg, melyek az intervenció területeit, megbeszéljük a, az eredményeket, és igyekszünk inkább stratégiai szinten működni. Ami pedig a részvételt illeti, a bizottság vezeti mindkét bizottságot. Természetesen az operatív bizottságban ott vannak azok az országok, akik hozzájárultak a vagyonkezelői alaphoz, ugyanakkor viszont a gazdasági és tervezési miniszter szintén rendszeresen részt vesz, illetve az egészségügyi miniszter, a mezőgazdasági miniszter szintén részt vesznek ebben, a stratégiai igazgatóság lehet érdekes az önök számára, ugyanis ennek a szakbizottságnak az elnöke és a Költségvetési Bizottság elnöke, őket is meg felkérték arra, hogy vegyenek részt a stratégiai igazgatóságban. Az összes Európai Uniós tagállamot meghívták, jó lehet sokan nem vesznek részre, ebben, de akik hozzájárulnak az alaphoz, igen, aztán pedig a közép-afrikai gazdasági és tervezési miniszter szintén. Ami pedig a jelenlegi pénzügyi végrehajtást illeti, ugye ezt már említettük korábban is, a beko vagyonkezelői alap, nem egy kis alap, közel 300 millió euróval rendelkezünk, legalábbis kötelezettségvállalások tekintetében, ami, hogyha megnézzük a per fő összeget, akkor azért eléggé nagy összegről beszélünk, ugyanis a Közép-Afrikai Köztársaság lakossága kevesebb, mint 5 millió, tehát az egyfőre jutó arány eléggé magas, de a szükségletek is. ebből a közel 300 millióból ennek 95%-át már lekötötték, illetve 76%-ot már sikerült ö, szerződés formájába kiadni, és 54%-ot kifizettek. Itt vannak tehát az ígéretek, a kötelezettségvállalások, ezekből akár az ED, ugye, vagy az Európai Unióból kaphatnak, vagy az Európai Fejlesztési Alapból, vagy pedig a különböző költségvetési fejezetekből. Általában a közép-afrikai köztársaságra fordított költségvetési fejezetek esetében igyekszünk ezeket a finanszírozási eszközöket összecsoportosítani és becsatornázni az Európai Fejlesztési Alapba. Németország és Franciaország a legnagyobb befizetők 35 millióval, Hollandia 3 millió, Olaszország 3 millió, és Svájc pedig egy kicsit kevesebb, mint egy milliót fizet be. Tehát látják, hogy a nem Európai Uniós tagállamoktól is kaphatunk támogatást, Tehát itt tartunk jelenleg a pénzügyi végrehajtás tekintetében, ami pedig a többletértéket illeti, kicsit visszalépünk. Tehát ami a többletértéket illeti, ahogyan mondtam korábban, ez az egyetlen olyan eszköz, amely áthidalja a hiányt a humanitárius szükségletek és a fejlesztés között, és mivel az ország kontextusa rendkívül törékeny és változékony, szükség van rugalmasságra ahhoz, hogy tudjunk alkalmazkodni. Természetesen az erőforrások csoportosítása az egyik legfontosabb szempontja, illetve jellemzője ennek a vagyonkezelői alapnak, hiszen a források jöhetnek a tagállamoktól, illetve a különböző költségvetési fejezetekből. Rugalmasságra van szükség. 2018-ban, 2019-ben egyes városokban újra kitört az erőszak, gyorsan kell ekkor reagálni, és természetesen azok a civil szervezetek, amelyekkel együttműködünk, egy adott területen kénytelenek voltak lezárni a műveleteiket, de őket később tudtuk mozgósítani más területeken. Tehát a rugalmasság az ebben az esetben rendkívül fontos. Alkalmazkodni kell a helyi változó helyzetekhez, ez azt jelenti, ahogyan mondtam, hogy a kormány kapacitása rendkívül gyenge, ezért nagyon sok civil szervezetet is bevonunk abba, hogy az intézkedéseinket végrehajtsuk. Az LRRD megközelítés, tehát az elhárítás, az újjáépítés és a fejlesztés összekapcsolása, ez egy nagyon konkrét megközelítés. Amikor az ECHO projekteket, illetve a humanitárius projekteket végrehajtjuk, akkor bevonjuk ezeket a saját projektjeinkben, például az egészségügy területén, mondjuk egészségügyi központok létrehozásával. Ez pedig bizonyos folytonosságot is biztosít azokban a, azokon a területeken, ahol a közösségekkel tudtunk együttműködni. a támogatást is tudtuk fejleszteni, korábban ugyanis inkább a közösségekre, a mikroszintre összpontosítottunk, hogy mire van szükségük a közösségeknek, mivel kell őket támogatni. De egyre inkább nézzük azt is, hogy mi a makroszint, azaz a minisztériumoknak segítünk, különböző szakértők állnak rendelkezésre, akik szakmai segítséggel támogatják a minisztériumokat saját szakpolitikáik kidolgozásában illetve a decentralizált közigazgatási szintet is támogatjuk, mondjuk az egészségügyi ágazatban, a mezőgazdaságban, ott van a minisztérium, amely decentralizált módon tud működni vidéken, ezért az egész országban támogatjuk az administratív egységeket, nem a teljes országban, mert nem mindenhova jutunk el, tehát ott vannak a nemzeti prioritások, a nemzeti fejlesztési terv, és ahogyan mondtam, egyre inkább próbáljuk rávenni azokat a tagállamokat, akik részt vennek a vagyonkezelői alapban, hogy mondják el ők mit tesznek, ugyanis fontos, hogy az adományozók közötti koordináció megerősödjön, hogy ne legyen széttörezettség, mindenki tudjon mindenkiről, és gyakran kérjük azt, hogy mondják el a többiek, hogy ők mit tesznek az összegeket már mutattam, és itt láthatjuk a különböző ágazati megoszlást. Létrehozása óta a vagyonkezelői alap 19 intézkedést, projektet valósított meg, amelyek már kézzelfogható konkrét eredményekkel járhattak, több mint két és fél millió kedvezményezett esetében. Tulajdonképpen ez a lakosságnak közel 50%-át jelenti. Ami a célzott szektorokat illeti, láthatjuk a legnagyobb része az egészségügy. Természetesen ez egy olyan országról beszélünk, amelyet sújt a nagyon súlyos válság, belső menekültek vannak, a biztonsági problémák, itt az egészségügy rendkívül fontos téma, 43%-át az alapnak erre fordítjuk, aztán a gazdaság fellendülése, újjáépítése, ez is kombinálva a fejlesztéssel nagyon nagy részét képezi annak, amit teszünk, például segítjük a gazdákat, alapvető inputokkal, hogy újra tudják indítani a mezőgazdasági tevékenységüket, hiszen olyan emberekről beszélünk, akiknek el kellett hagyniuk a lakóhelyüket. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk a lakások, házak újjáépítését támogatjuk, az adminisztratív hivatalokat, adminisztratív épületek felépítését, kis infrastruktúrát is. Például nagyon könnyű hidakat építünk, könnyű szerkezetes fémhidakat, amelyek Franciaországból érkeznek, és megpróbálunk, illetve ki is képeztük már a helyi munkásokat arra, hogy ezeket a kis hídakat, könnyű szerkezetes hídakat több területen is fel tudják állítani. Ez a gazdaság fellendülését is segíti, illetve az emberek mozgását. Természetesen víztisztítás, csatornázás, genderkérdés, ezt már említettem, irányítási civil társadalom. Próbáljuk a most születő civil társadalmat támogatni, hogy beleszólásuk legyen a közéletbe, és a környezetvédelem persze volt valamennyi intézkedésünk, amelyek két védett területre vonatkoznak, ahol kimondtuk, hogy ez prioritást jelent, de amikor novemberben oda látogattam, akkor is azt láttam, hogy gyakorlatilag alapvető irányítást tudunk biztosítani, ugyanis a parkokban például a természeti parkokban vagy természetvédelmi övezetekben az őröket tudjuk kiképezni arra, hogy meg tudják akadályozni például az orvadászatot és igyekszünk megélhetőséget biztosítani azoknak az embereknek, akik a természeti parkok területén élnek. Itt látható a térképe az országnak, hatalmas országról beszélünk egyébként, és ez a legfrissebb térkép, eléggé nagy öröm számomra erre rátekinteni, ugyanis a hat hónapja ezelőtt néztünk volna a térképre, az ország délkeleti részén semmi nem volt, annyira bizonytalan volt ott a helyzet, hogy nem tudtunk semmit tenni, de most a béke megállapodással olyan területekről beszélünk, ahol már sikerült a béke megteremtése, ezért úgy döntöttünk, hogy egy integrált csomaggal tudunk beavatkozni, egy olyan programot indítottunk be, ami a dél-keleti terület fellendítését célozza meg, itt mezőgazdaság, egészségügy, helyi közigazgatás, ezeket a területeket igyekeztünk támogatni a gazdasági fellendülés érdekében. A dél-nyugat pedig az a terület, amely a legbiztonságosabb, ott pedig már nagyon sok intervenciót megvalósítottunk, de most már gyakorlatilag a teljes országot sikerült lefednünk, ezért azt gondolom, hogy így módon sikerült tudunk, hozzá tudunk járulni a péke megállapodás megerősítéséhez. Ami az eredményeket illeti, főként az egészségügy terén tudtunk nagyon fontos eredményeket elérni, az orvosi konzultációk számát sikerült megnövelnünk, ugyanis nagyon egyértelműen jelen vagyunk ezen a területen. A Nemzeti Egészségügyi Központokkal együttműködünk, jó lehet azokat a civil szervezetek tartják fenn, és az egészségügyi szolgáltatások alapcsomagját nyújtjuk különösen nők, gyermekek számára, terhes nők számára, és különösen a legfontosabb betegségek esetében, amelyek a legnagyobb számban szedik az áldozatot ezekben az országokban. A készségfejlesztés esetében ugye közel 80 ezer embert képeztünk ki ezen a területen, vagy pedig a konfliktus követő béketeremtés, itt is több mint százezer ember tudtunk kiképezni. Láthatjuk, hogy két millió állatot tudtunk beoltani, ez kritikus fontosságú, ugyanis ebben az országban eléggé nagy számban vannak jelen a haszonállatok, az emberek megélhetését biztosítják, és ez az egyik legfontosabb dolog, hiszen ez az egyik első dolog, ami elvész, hogyha válság tör ki milyen tanulságokat vontunk le. Tehát nagyon fontos megemlíteni, hogy volt egy külön jelentés a számvevőszék részéről a Bekui alappal kapcsolatban, illetve a Beko alappal kapcsolatban 2017. októberében, amelyetben ajánlások voltak, és évről évre megvizsgálják, hogy hogyan reagáltunk erre. De az volt a lényeg ennek a megállapításnak, hogy a Beko vagyonkezelői alap, kiegészítő finanszírozási alapokat és vonzott az országban. Jól lehet, ez a terület nem sok európai ország számára jelent prioritást, és a biztonsági kihívások ellenére a projektek nagy része a várt eredményeket tudta biztosítani. Szerintem a DEVE bizottság is ezt tapasztalta és a vagyonkezelői alap pedig megnövekedett vizibilitást, láthatóságot biztosított az EU számára. A számbevőszék ajánlása az volt, hogy dolgozzunk ki egy keretrendszert az Európai Uniós vagyonkezelői alapok által nyújtott előnyök értékelésére, nem csak a BEKU alapra gondoltak itt. Ezen kívül pedig a támogatást jobban kell koordinálni, ez jogos, a alap részt vesz a helyi koordinációs fórumokban, és rendszeresen kérjük az összes adományozót, hogy mondja el, hogy mit tesz azokban az ágazatokban, amelyekben tevékenykedik. Az eredmények keretét is eh, kidolgoztuk eh, annak érdekében, hogy eh, ezek megfelelő indikátorokat tartalmazzanak. Novemberben fogadtuk ezt el, 2018 novemberében, és azóta pedig használjuk ezt a keretrendszert. Illetve az át, a bizottság szabályainak és eljárásainak átlátható végrehajtásának biztosítása, ugye olyan standard szabályokat kell alkalmazni a válsághelyzetekre vonatkozik, válsághelyzetet megélő országokra a megfelelő eljárást kell alkalmazni. Az alap jövőjéről semmilyen diát nem készítettem, hiszen 2020-ban lejár majd ez az alap, lehet, hogy majd a költségvetési rendelet még továbbra is egyébként biztosítja a vagyonkezelői alapok jelenlétét. Lehet, hogy a, egyenként fogjuk ezeket majd, vagy fogják ezeket majd értékelni a saját érdemeik alapján. Egy kis videót is szerettem volna bemutatni, nem tudom, hogy van-e erre idő, 5 perces videóról van szó. Hogyha lehet, akkor szeretném egy kicsit bemutatni, de ez örökön múlik. Tehát van egy videó, kérdezi az elnök, 5 perc. Önökön múlik próbálom a képviselők arcát leolvasni, de persze lehet kérdéseket is feltenni, hogyan gondolják. Szerintem nézzük meg a videót, mondja az elnök úr. <laughs> ah, okay, great.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 Perfect, uh, thank you. Uh... Köszönjük szépen, köszönjük ezt a bevezetőt, és köszönjük a filmet is, most pedig megnyitjuk a vitát. Ha bárkinek van kérdése, most teheti fel. Charles Görens, tessék, Rinyó nevében. Kérdésem van a bizottsághoz az alkalmazandó pénzügyi technikával kapcsolatban. Láttam az egyik szlájdom, hogy a prefektúra felel. De előtte központilag oldották ezt meg? És hogyan sikerült az alapot elosztani, illetve most ez az prefektúrához kerül a pénz? Hogyan működik ez? Nem értem jól a döntéshozatali mechanizmust. És lehetne ezeket valahogy közelíteni a rendszereket, annak érdekében, hogy mindenhol egyforma módon költsük el a költségvetési pénzeket. Köszönjük! Én is meg szeret, felszen, szeretnék tenni egy kérdést. Amikor lejár a Trust Fund, a következő választások után mi lesz a helyzet? Hogyha addigra az új fejlesztési alap még nem működik, akkor hogyan látják a tagállamok, esetleg gondolkoznak azon, hogy meghosszabbítsák a futamidejét ennek? Máskülönben egy nehéz helyzetbe jutnánk. Más kérdés nem látok, tessék bizottság. Köszönöm szépen. Az első kérdésre francia válaszolok, köszönöm szépen ezt a kérdést. Az alap elköltésének módszere nem vonja be a nemzeti hatóságokat, nem is rendelkeznek ezzel az administratív kapacitással. Tehát vagy a civil szervezetekkel dolgunk együtt, egy projekt végrehajtásában, mondjuk kelet kelet, dél-keleti ország részben egy újjáépítési projekt merül fel, vagy pedig versenykiírást írunk ki, a civil szervezetek, ezek nemzetközi civil szervezetek irányába, akik persze a helyi civil szervezetekkel együttműködve szoktak dolgozni, vagy pedig a tagállamok ügynökségei számára, mondjuk a francia nemzeti ügynökség irányába írunk ki egy ilyen kiírást. Vagy pedig a nemzetközi szervezetek számára, mondjuk az ENSZ szervezetei számára. UNICEF, vagy más szervezetek számára írjuk ki, tehát a közbeszerzési eljárást. Több mechanizmus zajlik itt, de nem a BECU alappal, hanem más finanszírozási forrásokkal központosított módon járunk el. Remélem, én megválaszoltam a kérdést. Ami pedig a jövő, az alap jövőjét illeti, hát ez egy nagyon aktuális és jó kérdés. Valóban idén választásokat tartanak a Közép-Afrikai Köztársaságban az év végén. Talán fontos kiemelni ezzel kapcsolatban azt, hogy a BEKU alap létrehozása óta, 2017 óta reguláris, rendszeres, bilaterális finanszírozási borítékkal is rendelkezünk az előző választások után egy nemzeti indikatív programot tudtunk elfogadni az, nem, az Európai Fejlesztési Alap hatája alatt. Itt támogatni tudtuk, hogy az igazságszolgáltatás vagy a rendészeti munkaterületén a struktúra kialakítását, mondom bilaterális módon. Most 2020-ban elkezdjük hamarosan az új program előkészítését, a Diki hatája alatt. De mi történik, hogyha a Dikiről nem születik meg a megfelelő megállapodás? Időben. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak 2021-ben lesz operatív költségvetése, hát ezt, kész, ezt ténynek kell vennünk. Ezért úgy gondolom, hogy a következő hónapban azon kell elgondolkoznunk, hogy mi történik hogyha a programozás nem olyan simán zajlik, mint ahogy ezt terveztük. A tagállamok még nem vetették fel ezt a kérdést, hogy a mandátumot, a Trust Fund mandátumot meghosszabbítsuk. A döntést egyébként az igazgatóság, a board hozza meg, és a következő stratégiai board ülésen lehet dönteni arról, hogy a meghosszabbítás mellett döntenek-e vagy sem. És akkor felmerül a kérdés, hogy milyen meghosszabbítás ez, néhány hónapos csupán, vagy több hónapos sem? annak érdekében, hogy a felterülő finanszírozási hiányt átfedjük időben, egész addig, amíg az új diki alatti új fázis útjára nem indul. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy önök hogyan látják ezt a kérdést, de hát világos, hogy a helyzet nagyon illékony, volatilis, és jelentősen függ a politikai helyzettől. Azt látjuk, hogy két volt elnök, Bozizé és Szortodia tértek vissza az országban, és a választási kampány már el is kezdődött. Látni kell, hogy merre halad a helyzet. Szóval egyelőre még nem tudjuk, csak mi is gondolkodunk. Köszönjük, szépen köszönjük. Köszönjük a bizottságnak, hogy eljöttek, köszönjük a válaszokat. Nagyon fontos, hogy nyomon kövessük a elkövetkező fejleményeket 2020 során, és ez alapján döntsünk arról, hogy milyen lépéseket kell tennünk. E napi rendi pontot lezártuk. We move on to tovább is megyünk. A utolsó napi rendi pontot nyitjuk meg. Ez pedig az Európai Szolidaritási Alap testület, humanitárius ág. Most beszámolunk a bizottságnak a tárgyalásról, eszmecserét folytatunk a humanitárius szervezetekkel, a debriefinget a DEVE raportőrje Kemp asszony fogja tartani az intézményközi tárgyalásokról, a tanácsol és a bizottsággal, az Európai Szolidaritási Alap humanitárius ág kérdéséről. A javaslat az volt, hogy a nemrég új, új gyára a szolidaritási alapot a fiatal kezdeményezéssel, önkéntességi kezdeményezéssel egyesítsék, ezt 2014-ben hozták létre, és az idevágó EUTF szerződés hatály alatt zajlik. Ez a 214 cikk 5. pontja adja a jogi keretet arra, hogy a fiatalok a szolidaritási tevékenységben vég részt vegyenek, és e területre kiterjesztheti a hatáját sok humanitárius kihívásra lehet így választ adni, és szociális feladatokat is el lehet így látni. Az illetékes szakbizottság, a kult és a devem, és a két felelős bizottság közösen készít javaslatot, a kalt és a deve, tehát az 54-es, ma 57-es házszabálycikk alapján kizárólagos és megosztott hatáskörrel rendelkeznek. Egy harmadik trialógusra múlt év decemberében került sor. Ekkor a devében először vitattuk meg ezt a kérdést politikai szinten. Kemp asszony elmondta ekkor az első trialóguson a deve véleményét és aggájait is hangsúlyoztam a háromoldalú tárgyalások dokumentumait, beszámolóját megkaptak az árnyék jelentéstevők. Mielőtt üdvözlöm Kempa asszonyt, üdvözlöm a humanitárius szervezetek képviselőit, akiket azért hívtunk meg, hogy tájékoztassanak bennünket a humanitárius segélye e fontos eszközéről, de először Kempa asszonynak adom meg a szót, öné a szót tessék. One point of order from Charles Görens before. Charles Görens, ügyrendi kérdés. Nem tudom, hogy lesz-e elegendő felszólaló 17.30-ig. Nem lehetne meghívni a koordinátorokat, hogy korábban jöjjenek, és ilyen módon korábban elkezdhessük a koordinátorok ülését. Máskülönben pedig itt lesz egy üres idő, amikor már nincs szakbizottsági ülés, még nincs koordinátorülés. Látom, értem, amit mond, ez nem jelent számomra problémát, nem jelentene, de tájékoztattak arról, hogy a frakciók tanácskozni akarnak a koordinátori ülés előtt, de mondom, tőlem megtarthatjuk ezt korábban. Talán megkérem a titkársági munkatársát, hogy hívja fel a tanácsadókat, és hogyha rendben van, akkor negyed órával korábban kezdhetnénk. Rendben van. Akkor megadom Kemp asszonynak az tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon nagyra értékelem a DEVE szakbizottság titkárságának munkáját. Az egész csapat amely a 2021-2020-as időszak tekintetében dolgozta elő, készítette elő a szolidaritási alapról való dokumentumokat, fantasztikus munkát végzett, és persze az előadónk is jó munkát végzett, a tanács kompromisszumot, kompromisszumban egyezett meg, és nagyon sok módosító indítványunkat figyelembe vették és érvényesítették. Még egyszer köszönöm szépen önöknek, és köszönöm a titkárságnak is. A tanács, mint mondtam, sok kompromisszumos javaslatunkat átvette. Például a magyarázó részekben, ez nagyon fontos volt számunkra itt a szakbizottságban, az volt a lényeg számunkra, hogy a testület számára közös elveket hozzunk létre. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem az alapelvekről akarunk vitázni, ebben egyetértés van, hanem a tízes szikről, amely humanitári segítségnyújtás intézkedéseiről és céljairól beszél. Itt is támogattak az árnyék jelentéstevők. De van azért egy-két kérdés még az alapkérdések tekintetében, amelyekről még vitázni kell. Például az humanitárius segítségnyújtásról szóló ö, referenciaszámok, amelyek az idevágó rendelet 5-ös cikk 1 bekezdésében kerülnek meghatározásra. A rendelet alapvető elveinek betartása. Ez feltétele, ezen elvek feltételeit képezik annak, hogy az alap, hogy a testület jól működhessen. A második kérdés pedig az, hogy hogyan lehet a humanitárius segítségnyújtásban a nőknek nagyobb szerepet biztosítani. Ez az európai eszköz számára rendkívüli kihívás feladatokat jelent illetve az Európai Szolidaritási Alap számára. Ám a legsürgetőbb kérdés, a legsürgetőbb kérdés pedig az, hogy hol húzzuk meg a korhatárt. Kíváncsian várom az önök véleményét a korhatárral kapcsolatosan. Arra is emlékeztetni szeretnék, hogy a bizottság arra tett javaslatot, hogy a két programot, a szolidaritási alapra vonatkozó programot, a szolidaritási testületre vonatkozó programot, amely a fiatalokat szólítja meg, és egy képzési formát biztosít, valamint az önkéntességi kezdeményezést egyesítsék. Ez utóbbiban bevált gyakorlatok, jó példák alkalmazásáról van szó. Társjogalkotóként elutasítottuk a két formátum egyesítésére vonatkozó javaslatot, hiszen nem láttuk ennek a jogalapját. az önkéntességi kezdeményezésre vonatkozó jogszabály továbbra is érvényben marad, ezért ez nem lehet a két jogintézményt egységesíteni. Ami pedig a 11. cikk harmadik bekezdését illeti, még mindig a rendeletről beszélek, ez a minimális korhatárt 18 évnél határozza meg. Ám az önkéntesek 37%-a 30 éves már. És egy bizonyos részarányuk még 35 évnél is idősebb. Ezeket a számokat érdemes figyelembe venni. Egy szóval ezek az érdekek itt összeütköznek. Volt szavazás a parlamentben e két rendelet által létrehozott intézmények egységesítéséről, annak érdekében, hogy a kedvezményezettek könnyebb helyzetbe kerüljenek. Ugyanakkor még ha egységes is válik ez a két eszköz, a keretfeltételeket biztosítani kell, a humanitárius nem kormányzati szervezetek, vagy civil szervezetek, akik ma is itt vannak, mindig megerősítették, hogy a javasolt korhatár negatív kihatással volna az érdeklődők együttműködésére. Fontos, hogy a szakér, az önkéntesek, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek, hallathassák a hangukat. A bizottság, a tanács és a kult ban dolgozó kollégáink közül egy-kettő úgy gondolták, hogy az Európai Szolidaritási Testületet az ifjúsági költségvetési forrásból kell biztosítani. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a Szolidaritási Testület nem felel meg a másik e, intézménynek, testületnek. A Szolidaritási Testület ugyanis nem a múlt évben létrehozott másik testület folytatása. Tehát, hogyha beleegyezünk abba, hogy egységesíték, egységesítsék ezt a kettőt, akkor két külön területen kellene az egységes intézménynek majd tevékenykedni, úgyhogy más logika szerint működik az egyik meg a másik. Értjük persze a költségvetési érvet, de a jövendőbeli Európai Szolidaritási Testület finanszírozásáról még nincsen meg a döntés. Az Európai Segélynyújtási Önkéntes Kezdeményezés a külpolitika költségvetési ágazatába tartozik. Úgy gondolom, hogy itt tehát a költségvetésről döntő hatóságnak kell döntenie, ezért a külügyi eszközről tárgyaló kollégákkal felvettük a kapcsolatot. Azt kérdezve tőlük, hogy készen állnak-e arra, hogy a szomszédság politikai megállapodásokban szerepelő szabályokat a nemzetközi együttműködésre is alkalmazni tudnák-e, és ebben az esetben a szolidaritási testület az Erasmus Mundusból vagy a külügyi költségvetésből kerülne feltöltésre. Az a cél, hogy a pénzeszközök, mondjuk a szomszédsági pénzeszközök és más pénzeszközök felhasználhatóak legyenek a humanitárius segítségnyújtásban dolgozók finanszírozására legalább 50%-ban. És hogy megtervezhető legyen, hogy a fiatalok jobban részt vegyenek az európai politika kialakításában. A DEVE és a KULT társ előadói és a nagyobb frakciók is arról tájékoztattak, hogy pozitívan látják ezt a megközelítést. És ezt a pénzügyi konstruktumot támogatni tudják. Ezt a kezdeményezést bemutattuk az Európai Bizottságnak és a tanácsnak, és a harmadik trialóguson január 11-én meg is vitattuk. Minden érintett megismerte a javaslatunkat, de még nem tudtak végleges véleményt kialakítani. Az UM, az új pénzügyi terv, a 2021-27-es időszakra vonatkozó terv késedelme az oka annak, hogy nem sikerült itt megállapodásra jutni, de még a politikai kérdésekben sincs egységes vélemény, nem alakult ki egységes vélemény, a tekintetben, hogy a kult és a deve hatásköréi hogyan oszoljanak meg, valamint, hogy egy végrehajtó jogi aktus elegentő a végrehajtáshoz vagy sem, illetve a korhatár tekintetében, illetve a nők bevonása tekintetében sincs egységes, sem alakult ki egységes vélemény. A horvát elnökség folytatja a háromoldalú tárgyalásokat vélhetőleg idén márciusban már. Azt remélem, hogy előrelépéseket érhetünk el, és a korábbi trialógusok pozitív szellemét tudjuk folytatni. Végezetül pedig elismerően szeretnék beszélni a civil szervezetek szerepéről, és megköszönöm a képviselőiknek, hogy ma eljöttek. A civil szervezetek múlt év júliusában is eljöttek egy találkozóra, és tájékoztattak bennünket álláspontjukról, ami segített nekünk. Hát elnök úr, ennyit akartam mondani, mindarról, ami a legutolsó találkozókon megtörtént. Köszönöm. Köszönjük szépen Kempa asszonynak, most pedig Ferencia Fanhautnak adom meg a szót, aki az oktatás és kulturális kérdésekkel foglalkozó DG-n belül illetékes az Európai Bizottságnál. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek, hogy tájékoztatott minket a tárgyalásokról. Úgy gondolom, hogy egy nagyon átfogó és teljes körű képet kaphattunk általa. Azért vagyunk ma itt, hogy meghallgassuk a jelenlévő szervezetek képviselőit, az ő visszacsatolásukat, illetve hogy válaszoljunk az esetleges kérdésekre az Európai Szolidaritási Testület működésével kapcsolatosan. Valamint szeretnénk ismertetni a, azt, hogy a jövőbeni előkészületek hogyan zajlanak. Tehát azért vagyunk itt elsősorban, hogy meghallgass, megválaszoljuk a kérdéseket, és hogy meghallgassuk az önök véleményét. Itt van Mikaela Sojdrove is, a Kult szakbizottság jelentéstevője. Szeretne valamit hozzáfűzni? Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy eszmét cserélhetünk erről a kérdésről. Nagyon örülök, hogy itt a Deveszak Bizottságban felszólalhatok. Nagyon jó volt az együttműködés a jelentéstevővel az Európai Szolidaritási Testület témájában. Nagyon jó volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel is. December 11-én az Európai Parlament és a Tanács megtartotta a fénysoros elnökség vezetésével a harmadik trialógust. Néhány kérdésben sikerült megállapodni, de néhány alapvető kérdésben nem jutottunk egyességre. Remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban sikerül előbbre jutnunk, hogy a horvát soros elnökség alatt lezárhatjuk a három, lezárhassuk a oldalú egyeztetéseket. A múlt héten a Kult Strasbourgban egy ülést tartott, és tárgyalt a témáról, de arra jutottunk, hogy a háromoldalú egyeztetések során nem tudunk előbbre jutni, hogyha a bizottság nem nyújt be a kormányzást illetően javaslatot, egy olyan mechani- illetve az irányításra vonatkozólag egy javaslatot. Egy olyan mechanizmusra van szükség, amely a program implementációját, végrehajtását biztosítja. Politikai döntésre van szükség tehát, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament részéről egy delegált jogi aktus révén kellene meghozni ezt a döntést. Nagyon fontos ez a DEVE és a kulcszakbizottságok számára egyaránt, közös érdekünket szolgálna ez a lépés. Technikai szinten van egy előzetes megállapodás számos gyakorlati kérdésről, ide tartozik a humanitárius ág is, nagyon fontos kérdés továbbá a minőségbiztosítás, a minőséget biztosító tanúsítvány, és így tovább. Vannak kérdések, amelyek nyitottak továbbra is, ilyen például a humanitárius ágra vonatkozó korhatár. Az Európai Parlament álláspontja az, hogy ne legyen a humanitárius ágat illetőleg korhatár, ugyanakkor a bizottság és a tanács ragaszkodik az, ahhoz, hogy legyen ugyanis úgy gondolják, hogy az Európai Szolidaritási Testület elsősorban az ifjúságot célzó program. Talán 30 éves korig mondhatnánk, vagy 35 éves korig, tehát egyfajta kompromisszumot azért el tudok képzelni. Értem mindkét fél érveit, meglátjuk majd, hogy a tárgyalások a jövőben hogyan alakulnak ezt illetően. Én azonban továbbra is az Európai Parlament álláspontját fogom képviselni, ezt megígérhetem önöknek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most a humanitárius szervezetek képviselőjének adnék szót. Először is a Vörös Kereszt képviselőjének adom meg a szót. Tessék, öt perce van. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak minket a mai egyeztetésre. A Vörös Kereszt Európai Uniós Irodája az Európai Uniós ö, Nemzeti Vörös Kereszteket képviseli. Koordináljuk a munkát az EU-s döntéshozók és egyéb érdekeltek között. Támogatjuk a kiszolgáltatott közösségeket és egyéneket az Európai Unión belül és azon kívül. Az önkéntesek, a Kereszt mozgalom 150 évvel ezelőtti megalakulása óta a munkánk alapját képezik. Az önkéntes munka nagyon fontos a Kereszt és a Vörös Félhold munkája szempontjából. Az önkéntesek szerepvállalása elsősorban arra vonatkozik, hogy a helyi közösséget segítik, hiszen ismerik a helyi kultúrát, a, beszélik a helyi nyelvet, értik a az érintett lakosságot sújtó problémákat, és így biztosítható a képzett emberi erőforrás rendelkezésre állása is kisebb-nagyobb válsághelyzetek esetén. Az Európai Szolidaritási Testület humanitárius ágának integrációja fontos a szempontból, hogy az Európai Unió a humanitárius alapelvek kapcsán tett vállalásait megvalósítsa. A humanitárius segítségnyújtás az Európai Unió részéről koordinált, koherens és kiegészítő módon kell, hogy megvalósulja más szereplők munkájával összhangban, a hatékonyság, az elszámoltathatóság és átláthatóság elvei kell, hogy vezéreljenek minket ezen túlmenően, tekintettel a legkiszolgáltatottabbak szükségleteire. Azt javasoljuk, hogy az Európai Humanitárius Program összhangban legyen a lokalizációs agendával. Az Európai Unió vállalást tett arra, hogy a humanitárius segítségnyújtást a helyi szinthez legközelebb valósítja meg, és a, le- és a lehető legnemzetközibb jelleggel. Éppen ezért a helyi szervezetek a humanitárius munka középpontjában kell, hogy álljon. A tolmácsok kérik, hogy lassítson az előadó, mondja az elnök. Elnézést kérek, semmi gond, mindannyian szoktunk néha gyorsan beszélni. Az Európai Uniós önkéntesek hozzáadott értéke abban rejlik, hogy megerősítik a helyi közösséget, és a kapacitásépítéshez is hozzájárulnak, prioritizálják a tudást és a készségfejlesztést a helyi közösségek javára, ez elvileg az Európai Uniós önkéntesek személyes fejlődését is elősegíti. Az önkénteseket a tudásuk és készségeik alapján kell toborozni, olyan tudásuk és készségeik kell, hogy legyenek, ami a helyi szinten nem elérhető. A szerepük azonban, szerepükben nem léphetik ö, túl a helyi szakértőket, vagy helyi önkénteseket. Nagyon fontos, hogy a, az Európai Uniós önkéntes program lehetővé tegye a bármely korhatárhoz tartozókat, hogy segítséget nyújtsanak a humanitárius kontextusban is. A helyi önkéntesség alapelvének előmozdítása nagyon fontos a legkiszolgáltatottabbak megsegítése szempontjából fontos, hogy senkit se hagyjunk magára. Fontos, hogy a szervezetek a helyi önkéntesekkel dolgozzanak egy- együtt, megerősítve és hasznosítva a készségeiket, ez lehetővé teszi a follow-upot és a folytonosságot. A más EU-s programokhoz fűződő kapcsolat, gondoljunk a humanitárius segítségnyújtásra vagy a fejlesztés politikai együttműködése, szintén nagyon fontos, hiszen így tudunk eredményes, konzisztens megközelítést érvényesíteni Európán belül és Európán kívül. Ahogyan már elhangzott, a nemzetközi önkénteseknek technikai készségekkel és kompetenciákkal kell rendelkezniük, amelyek az adott országban elvileg nem elérhetőek, sosem helyettesíthetik a helyi szakértőket vagy szakértelmet, sokkal inkább a helyi szakértelem megerősítése a cél. Ebben a kontextusban azt javasoljuk, hogy az önkéntes szerepvállalás a katasztrófák előtti felkészülésre, illetve a katasztrófák elhárítására vonatkozzon. A humanitárius fellépés bonyolultságára való tekintettel a természeti katasztrófákban való bevetés csak is eseti alapon történhet meg, hiszen ez potenciálisan negatívan befolyásolhatja az érintett lakosságnak nyújtott segítsége mértékét. És nagyon fontos, hogy a helyi ö, helyzetet, válságot kezelő szervezetet ne hátráltassák a munkában. Nagyon fontos, hogy a, az esélyegyenlőség szempontjából is megfelelően járjunk el, online jelentkezési lehetőségeket kell biztosítani, hiszen ez az önkéntesek számára Nagyobb lehetőséget biztosít a részvételre, így a humanitárius fellépésben is például. Ezzel elősegíthető a helyi önkéntesek kapacitásépítése, valamint hozzájárulhatunk az európai polgárok kompetenciáinak és készségeinek kiépítésében. Különösen, hogyha az online jelentkezett önkéntesek megfelelő képzése is biztosított. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az előadást önnek, most pedig a Caritas Europe-nak adom meg a szót Szilvia Színebaldinak, aki humanitárius igazgató. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és megosztottam önökkel a tapasztalatunkat, és a Európai Szolidaritási Alap jövőiről beszámolhatok. Az EON Volunteers program fő elemeit akarjuk továbbvinni, hiszen 2014-ben indult útjára ez a munka. Románia, Csehköztársaság, Belgia, Hollandia és Anglia karitas szervezetei és sok más karitás szervezet eh, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovában, Ukrajnában, Grúziában és Örményországban és harmadik államokban, Latin-Amerikában és ázsiai országokban alkalmazták ezen szabályokat, és sok projektet hajtottak végre technikai segítségnyújtás, kapacitásépítés vagy önkéntesség területén. A különböző tapasztalatokat lehetett így begyűjteni, többek között a projektekről, a projektek értékeléséről, és így sikerült egy-két fontos elemet kiemelni és megerősíteni, amelyeket érdemes az Európai Szolidaritási Alap jövőjének kialakításakor használni a 2021-22-27-es időszakban. Melyik az alapelvek? az önkéntesség szerepét hozzáadott értéként eh, ismeri el mindenki, az európai közösség, az Európai Unió lakossága, illetve a befogadó közösség is. Hiszen itt a humanitárius elveket, az emberiességet, a függetlenséget és a pártatlanság elveit gyakorolják ezek az aktivisták, és ugyanakkor fontos értékeket közvetítenek, és ez megjeleníti a 2007-es humanitárius konszenzus elveit is. Mind a befogadó, mind a kiküldő szervezetek hasznára válik ez is. Fontos, hogy mindketten azonos elvek alapján dolgozzanak. Az önkéntes nem helyettesítheti a helyi erőket, illetve a befogadó állam szerveit, de mégis oktató, képző tapasztalatot biztosít az önkéntesnek, és segít a helyi befogadó közösségnek. Ezen elvekről nem lehet vita, a képzés fontos, hogy az alapelveket és a specifikus szabályokat is figyelembe vegyem. Ez az általában az első szolgálat, úgymond szolgálati héten történik, és az EU Aid Volunteers certifikált vagy tanúsítványjal ellátott programjai keretén belül kerül végrehajtásra. Általában figyelembe véve az átlagos tartózkodási igényt és a tapasztalatokat úgy gondoljuk, hogy helyes volna még az szélsőséges esetekre való felkészítést is kialakítani, és a megfelelő képzést biztosítani. Lássuk a kapacitásról mondottakat. Nagyon fontos, hogy a kapacitás építés és a kapacitás megoldás, megosztásra vonatkozó programok és a befogadási programok együttesen működjenek. Az önkéntesség fontos tapasztalatokat biztosít. Le tudná egy picikét, már most már kérem lassítani? Un'opportunità di scambio che si deve costruire sulle necessità locali. És ez pedig egy eh, fontos tapasztalatcserét biztosít a helyi közösség és az önkéntesek között. Eh, így sikerül meghatározni egy gyenge pontokat, ahol segítségre szükség van, például nemzetközi tapasztalatok felhasználására szükség lehet. Így lehet kialakítani a technikai és a professzionális kapacitásokat, eh, és lehet megerősíteni helyi szereplők készségét és kapacitását. A helyi szereplők kapacitását meg kell osztani, és fontos, hogy itt is érvényesítsük a nemzetközi tapasztalatokat. Annak érdekében még hatékonyabbak legyünk, a programozásban figyelembe kell venni a helyi önkéntesség igényeit is hogyha az önkéntesekre vonatkozó szabályokat át akarjuk alakítani, akkor fontos, hogy a kiküldő szervezetek a saját tapasztalataikat alkalmazni tudják, és így váljanak a helyi szervezetek hasznára. És a humanitárius területen is fontos, hogy jobban figyelembe vegyük a célkitűzéseket. Mind az ügynökségek, mind a bizottság számára fontos ez, akit bevonnak a munkában. Fontos persze, hogy a bizottság más programjaival is koherensek legyünk a humanitárius segítségnyújtás vagy a fejlesztési együttműködés területén aktívabb európai ö, polgárságot kell kialakítanunk. Ez a célja ennek a fellépésnek. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, most pedig akkor megadjuk a szót a Movimiento por spanyol szervezet számára Vicente Baeza Martínez, a társadalmi mobilizáció és kommunikációs osztály igazgatója és nem kapcsolta be a mikrofonját sajnos, úgyhogy nem tudjuk így tolmácsolni. Vale, ahora. Buenas tardes. Jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretnék köszönetet mondani a Devezak Bizottságnak, hogy részt vehetünk ebben, illetve mm. hogy elmondhatjuk ezzel a projekttel kapcsolatos nézeteimet. Csak 5 percem van, a és úgy tűnhet, hogy nagyon gyorsan beszélünk, de nyilván nagyon igyekszünk minél több információt átadni önöknek ennek a kezdeményezésnek az eredete abból származik, hogy civil szervezetek már nagyon régóta tevékenykedünk Európában. Úgy gondoltuk, hogy az önkéntesek köre nagyon egyértelmű volt, de a humanitárius önkéntesség darabkája hiányzott a kirakós játékból. Igyekeztünk nagyon erős pilléreket megépíteni tehát annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és van négy olyan aspektus, amelyet szerettem volna önökkel megosztani, amelyeket nyugtalanítónak tartunk. Először is a tanúsítási folyamat. Úgy tűnik, hogy szervezetként úgy tűnhet, hogy az általunk végzendő munka ellenébe szólok most, de a kezdeményezés azt mutatja, hogy az erős tanúsítási folyamattal ahhoz, hogy a szervezetek, a, hogy részt vessenek a folyamatban, olyan standardoknak kell megfelelniük, amelyek nagyon konkrétak és erőteljesek. Biztosították, hogy olyan önkéntes személyeket tudjunk kiküldeni, olyan területekre, amelyek eléggé nehez, nehéznek tekinthetők megélhetés, illetve biztonság szempontjából egyaránt. És itt most a a kezdeményezésre utalnék, a kapcsolatban, hogyha figyelembe veszük, hogy ez a tanúsítási folyamat garantálta azt, hogy eh, mindezen évek mérlege pozitív legyen, tehát hogy ne történjék, történjenek olyan helyzetek, amelyekben talán megválnást kellene tanúsítanunk. Nagyon fontos volt számunkra a humanitárius képzés, amit a civil szervezetek körében tudtunk biztosítani azon személyek számára, akiket kiküldtünk ahhoz, hogy önkéntesként végezzék a munkájukat Európán kívül. Ez nagyon erőteljes volt, ütős eszköz. Ez egy nagyon konkrét humanitárius képzés volt, és ők is azt mondják, hogy nagyon ütős ez a képzés azon értékelések alapján, amelyeket a részvevőktől kaptunk, azok a tréningek, amelyeket kaptak, valóban jók és nagyon hasznosak voltak számokra. Másfelől pedig egy másik képzés, amit szintén nagyon fontosnak tartok, és nem veszíthetjük szem elől, ez pedig az, az állampolgári, aktív állampolgári tevékenységek terén eh, nyújtott képzés, nagyon nehéz kontextusokban kell dolgozniuk ezeknek az önkénteseknek, ahogyan már említettem. A kiküldési folyamat, az önkéntesek kiküldését ezen képzés alapján tudtuk garantálni. Ezen képzés alapján, illetve azon eh, kísérő tevékenység alapján, amelyek eh, tanúsítása rendelkezünk és részt vettünk ebben. Mi végeztük, ahogyan a vörös kolléganő mondta, az önkéntesség ez nem munkahely, nem munka, hanem tulajdonképpen a szolidaritást erősíti meg és egészíti ki, amelyről egy önkéntes sokkal többet tud, mint mások. És ez pedig lehetővé teszi az önkéntesek számára, hogy olyan valóságokat ismerjenek meg, amelyekhez gyakorlatilag nem tudnának közel kerülni ezen szervezetek nélkül, hiszen a helyi partnereinkkel folytatott kapcsolataink a bizalomépítésen alapulnak, és nagyon fontos, hogy amikor ezek a személyek visszatérnek Európába, tulajdonképpen multiplikátor hatást gyakorolnak azt írtam még föl magamnak, hogy ugye egy konkrét esetről esett szó, egy olyan személy esetében, aki elment, kiküldetésben dolgozott, 30 év feletti személyről van szó. Ez volt az első szolidaritási tapasztalata. És amikor visszatért Európába 8 hónap után, olyan személyé vált, aki nagyon aktív lett, ami, amiatt, hogy mit élt meg kiküldetése során. Ez egy olyan tők, egy olyan nyereség, amit nem szabad szem elől tévesztenünk. Ami az életkort illeti, mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az alapján, azon évek alapján, amelyek amelyek óta dolgozunk ezen a kezdeményezésen. Nagyon fontos, hogy 30 év feletti személyek is részt vehessenek ebben a tevékenységben. Egyrészt a generációk közötti kapcsolat miatt. Ugyanis azok az idősebb önkéntesek, az, hogy idősebb, az persze idézőjelek között értendő, de a 30 év feletti személyek, akik 30 év alattiakkal tudják megosztani a tapasztalataikat, ez nagyon pozitív eredményeket hoz. Ezt mindannyian a tevékenység, illetve a kezdeményezés sajátosságának tekintünk és azt gondolom, hogy ha elveszük a lehetőséget csak az életkor kritériuma miatt egy olyan személytől, aki szolidári szeretne lenni, én azt gondolom, hogy e, így nem kedvezünk ennek a kezdeményezésnek. Nem tudok ellenállni annak, hogy elmondjam, hogy nagyon sok projekt van és program, amely Európa alapértékeihez fűződik, de kétség kívül ez ezeknek az egyike, és hogy ha valaki humanitárius, béketeremtő, emberi jogi önkéntességgel foglalkoznak ezek a személyek, akkor lojálisak és az alapértékek mellett elkötelezett személyek maradnak mindig. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még egy képviselőt kell meghallgatnunk az humanitárius szervezetek részéről már itt van az épületben, de még nem érkezett meg. Ezért azt gondolom, hogy egy kis időt kell biztosítani számokra, hogy ide érkezzenek, de kérdezném, hogy van-e olyan képviselő, aki esetleg kérdéseket intézne a eh, jelenlévőkhöz. Parancsoljon. Majorino, eh, S&D. Ok. Eh, io volevo più che una domanda fare una... Sokkal inkább kérdés helyét valamit ki szeretnék emelni a bizottság irányában. Fontos, hogy a szervezetek által megfogalmazott kritikára figyeljenek a tárgyalás ezen fázisában, amikor a bizottsággal és a tanácssal tárgyalunk a költségvetésről tettek lépéseket az elmúlt hónapokban. Azt is mondhatjuk, hogy az általános elvek tekintetében egyetértés van, de két nyitott kérdés van még. Egyrészt a finanszírozás formáiról nincsen végezett végső válasz, második pedig a kor, az életkorra nincsen még döntés erről. Tehát a következő hetekben Fontos, hogy ebben a kérdésben előre jussunk, és figyelembe vegyük a meghívott szervezetek véleményét. Hiszen ők beszámoltak arról, hogy nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni, és fontos eszme és tapasztalat cserét biztosít az önkéntesség a résztvevőknek és a befogadóknak. Érdemes ezt figyelembe venni. Azután a jelenlévő szervezetektől kérdezem, hogy mi a véleményük a civil szervezetek, a eh, helyben dolgozó civil szervezetek kapcsolatáról, viszonyáról. Jól használták-e a múltban a civil szervezetek közötti kapcsolatokat, illetve hogyan lehetne elképzelni azt, hogy megerősítsük e kapcsolati rendszert, a programban résztvevő önkéntesek között, illetve a területen dolgozó civil szervezetek között. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos szempont. Thank you so much, and I uh, fully uh, agree, Mr. Teljesen egyetértek Magyarino úr szempontjával. Én ezt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra, hogy uh, a következő munkánk során és ezt szem előtt tartsuk. Most pedig megragadom a lehetőséget arra, hogy az utolsó vendégünknek e napi rendi pont keretében most Weaver GVC szervezetnek fogom megadni a szót. Stefania Piccinelli, a Nemzetközi Programok részlegének vezetője. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnézést kérek, hogy elkéstem. Igen, azt hiszem, mi voltunk az egyik első NGO, amelyet a jelenlegi EU Aid önkéntes program keretében tanúsítottak. Tulajdonképpen 2016 óta küldünk ki önkénteseket a jelenlegi program kezdete óta. Nagyon jó tapasztalataink voltak ennek során. Hangsúlyozzuk azt is, hogy olyan civil szervezet vagyunk, amely a fejlesztési együttműködéssel és humanitárius segítségnyújtással foglalkozik. Világszerte 29 országban vagyunk jelen Latin Amerikától Afrikáig, Ázsiában is. A humanitárius segítségnyújtás, fejlesztés és a katasztrófa utáni újjáépítésben, ami óriási kihívást jelent jelenleg fiatalok és nem annyira fiatalok hajlandóak támogatni a programunkat, és nagyon sokan vannak, és támogatják ezen országok lakosságát. Átlagban közel ezer kérelmet kapunk az önkéntes programba, és 50-60 helyet tudunk évente biztosítani, erre van ezer jelentkező. Azt látható tehát, hogy a fiatalok és a nem annyira fiatalok is nagyon is hajlandóak arra, hogy részt vegyenek az önkéntes programokban. Még a nyugdíjasok is szívesen jelentkeznek olyan emberek, akik a szakértelmüket Eh, hajlandóak arra áldozni, hogy támogassák a programunkat. Azt hiszem, hogy ez óriási lehetőség, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ki kell használnia az emberek ezen a hajlandóságát, hogy szolidaritásokról legyenek tanúbizonyságot. Ami a struktúrát illeti, küldőszervezet vagyunk, és fogadószervezet is, ugyanis saját irodáinkkal is jelen vagyunk ezekben az országokban, illetve helyi partnerekkel működünk együtt. 35 irodánk van, amely tanúsítással rendelkezik, ami a kapacitás építést illeti, illetve a konkrét tanúsítást a világszerte történő önkéntes feladatok ellátására, különösen a katasztrófák vagy e- más problémák által sújtott országában ami egyre jellemzőbb, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a helyi partnerek kapacitását építsük, illetve saját kapacitásunkat is arra, hogy biztonságosan tudjunk fogadni önkénteseket és lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy gyümölcsöző tapasztalatot szerezzenek azokban a közösségekben, amelyekkel együttműködnek. És azt gondolom, hogy mindenképpen nagy figyelmet kell erre fordítanunk, ugyanis nagyon más Európában önkénteskedni, mint Európán kívül, hiszen humanitárius segítségnyújtásról beszélünk, a katasztrófák sújtotta országokról beszélünk, ott a helyzet nem annyira könnyű, és az önkénteseket ki kell képezni, fel kell készíteni őket arra, hogy ott legyenek, de a szervezetet is fel kell készíteni arra, hogy fogadja az önkéntest és jó munkát végezzen. Vannak kihívások, de az IUA önkéntes program eh, tekintetében nagyon jó tapasztalataink vannak, és ki tudtuk használni ezt a kísérleti szakaszt, ugyanis a rendelet 2014-es az első önkéntes pedig 2016 végén, 2017 elején tudott elutazni. Tehát ez egy eléggé új kezdeményezés. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak ki kell használni a rendelkezésünkre álló tapasztalatot. Azt is gondolom, hogy a humanitárius aspektus a program humanitárius aspektusát meg kell őrizni és meg kell erősíteni. Ugyanis nincs humanitárius segítségnyújtás, hogyha nem elveken alapul, ezt figyelembe kell vennünk, ugyanis nem lehet ezt félszívvel csinálni. Vagy elveken alapul, vagy nem tekinthetjük humanitárius segítségnyújtásnak. És ennek az a fő elképzelése, fő ötlete, hogy ne okozzunk kárt tehát biztosítanunk kell, hogy a támogatásunkkal nem, ne okozzunk kárt annak a lakosságnak, amely már eleve szenved. Ennyi lenne akkor az én hozzászólásom. Hmm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a hozzászólást. Most pedig akkor megadnám a szót az Európai Bizottságnak, kérdezném, hogy ki akarják egészíteni az elhangzottakat valamivel. Köszönöm szépen, köszönöm a résztvevő szervezeteknek, hogy ennyire világos előadást tudtak tartani csupán 5 percben. Nagyra értékelem ezt. Ami a mi véleményünket illeti, természetesen mi nem tárgyalási üzemmódban vagyunk most, de talán egy rövid megjegyzést tennék azzal kapcsolatban, hogy a javaslat ma miért olyan formát ölt, amilyet, és összpontosítok azokra a dolgokra is, amelyeket önök is fontosnak tartanak. A szerződésben a 165-ös és a 214-es cikk foglalkozik az Európai Szolidaritási Testülettel, ugyanis mire vonatkozik ez? Arra, hogy a fiatalok a civil társadalom tagjaibá válhassanak, illetve hogy polgárként hogyan tudnak részt venni a demokratikus folyamatokban motivációra, illetve az Európai Önkéntes Szolgálat, illetve az IOIV tapasztalataira építve a programot arra terveztük, hogy fiataloknak szóljon, hogy ők új lehetőségekhez jussanak, a közjó érdekében, hogy szolidaritásokat fejezhessék ki, ugyanakkor viszont olyan készségeket nyerjenek, szerezzenek, amelyekkel foglalkoztathatóbbá válnak. Elismerem, amit önök mondtak az önkéntesség többletértékéről, hiszen ez az egyik irányelvünk az EUAV-hez hasonlóan egy minőségi minőségbiztosítási rendszer dolgozunk ki, hiszen az önkéntesség az nem egy munka helyettesítő, hanem egy nagyon sajátos motivációt jelent. Talán nagyon röviden, hogy miért a 30 éves életkort állapítottuk meg. Ez tulajdonképpen a szolidaritási testület az Erasmus gyakorlatán alapul, hogy lehetőséget biztosítsunk az embereknek, illetve a fiataloknak az átmenetre. A 30 év az nem egy önkényesen választott életkor, hiszen 25-29 éves kor között az emberek 82%-a már befejezte tanulmányait, és a munkaerőpiacon elérhető. Így módon tehát így mértük azt, hogy a fiatalok a felnőtt életbe történő átmenet korát mikor élik meg a tanulási tapasztalata, az generációk közötti tanulás lehetősége tekintetében a kapacitás is nagyon fontos, különösen a fiatal önkéntesek esetében nagyon szeretjük, hogyha tanulnak és együttműködnek másokkal, és nyerhetünk, gazdagodhatunk az ő tapasztalatokból. A szolidaritási testületben nem csupán a kiküldetésekről van szó, amikor a fiatal egy misszión vesz részt, képzésen, stb., figyelembe véve azokat a standardokat, amelyeket szeretnénk megőrizni, hanem hálózatépítést, kapacitásépítési tevékenységeket, támogató intézkedéseket is végrehajtunk, amikor más szektorokkal tudnak együttműködni, és hasznot húzhatnak az ottani tanulási tevékenységből. Egy megjegyzésem lenne tehát ezzel kapcsolatban, ami elhangzott, ami pedig a felkészülést illeti, néhányan talán ott voltak akkor is, amikor szeptemberben egy eh, érdekelt feleknek rendezett ülést tartottunk, hogy a szervezetekkel felvegyük a kapcsolatot, meghallgassuk az ő aggájaikat, hogy megbeszéljük, hogyan alakulnak majd a dolgok a jövőben, annak érdekében, hogy befolyásolni tudják ezeket a folyamatokat. Volt aztán egy eh, hasonló találkozónk januárban, egy az Erasmusszal és az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatos eseményen, és a DG Echo-nál dolgozó kollégáinkkal nagyon jól tudtunk együttműködni. Folytatjuk tehát a munkát ezen az úton, lesz még egy ülés az érdekelt felek számára, igyekszünk tehát március végén egy ilyen alkalmat teremteni, majd pedig áprilisban lesz egy következő konferencia a küldő és fogadó intézmények számára egyaránt. Ennek köszönhetően pedig jobban ki tudjuk dolgozni a részleteket, és meghallgathatjuk az elvárásokat a szervezetek részéről, annak érdekében, hogy sikeres legyen a program, természetesen a rendelet keretein belül, illetve a tárgyalások eredményétől függően, amelyek remélhetőleg márciusra már meg lesznek. Természetesen, ha kérdéseik vannak, akkor itt vagyok, az Európai Szolidaritási Testület részéről. Itt vagyunk ül a DG echo tól a kollégám, úgyhogy nagyon szívesen válaszolunk az önök kérdéseire. Köszönjük szépen. Van-e bárkinek a képviselők részéről kérdése? Felvetésem. Akkor Beáta Kampának adom meg a szót, hogy záró észrevételét megtegyem. Elnök úr, köszönöm szépen. <clears throat> Köszönöm a vitát, melyet itt lefolytattunk. Sok mindent lejegyeztem. Köszönettel tartozom a titkárságnak az előkészítő munkáért. És köszönet tehát mondok, azért, hogy a ma eljövő civil szervezetek megerősítették, hogy jó irányban gondolkodunk. A humanitárius elem tekintetében az életkor persze egy alapvető jelentőséggel bír, és azt hallottuk, hogy ezzel a témával foglalkoznunk kell annak érdekében, hogy mindenki elégedettségére szolgáljunk. És persze a finanszírozás kérdése is felmerül. Remélem sikerül majd jó kompromisszumokat kialakítani a jövőben, és jól együttműködhetünk. Köszönöm szépen. Nagyszerű, köszönöm. Köszönjük. Az előadó észrevételeivel lezárjuk ezt a napi rendi pontot is. Következő napi rendi pont. 16-os napi rendi pont, de hát kérdéseket nem nyújtottak be. Tehát már is tovább menjünk a 17. napi rendi pontra, az egyebekre bárki vete fel bármit az egyetemek napi rendi pont alatt, úgy tűnik nem. Akkor a következő ülésünk időpontjáról lesz szó, ezt mindenki megkaptam. Ezzel tehát ülésünket lezárjuk a koordinátorok ülésére pedig 5 óra 15-kor kerül sor. Ebben megállapodtunk, és negyed hatra minden koordinátor el tud jönni. Addig nem akarjuk elkezdeni, még mindig itt nincsen. Tehát 17-15-kor viszont pontosan elkezdjük a koordinátorok ülését. Ezzel ezt az ülést lezárom.